Tehát nincs megjegyzés, akkor azt elfogadottnak tekintjük. 2008. december 9-én Vital Tomcsak úr ismételten kérte parlamenti immunitásának megvédését az Osztroviakopovszki kerületi bíróságban folyt, ellene folytatott eljárásban. A parlament már háromszor is nyilatkozott ebben a témában, 2006 áprilisában, 2008 februárjában és 2008 szeptemberében. A jogi bizottságot kértük föl állásfoglalás megalkotására. A jogi bizottság elnöke a bizottsága nevében felkérte a szakbizottság elnökét, hogy Tomcsak úr kérelmét utasítsa el. A jogi bizottság 2009. február 11-12-én a következő képviselők mandátumait megvizsgálta,